csalás elleni küzdelem. Jávor úr, öné a szó. Vous allez la voir. Oui. Thank you, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! A jelentés, amely az Európai Unió pénzügyi érdekének véleményről szól, az egyik legfontosabb jelentés amelyet az, ebben az évben a parlamentben tárgyalunk, pontosabban évente megbeszéljük ezt. Nem csak azért, mert pénzről, sok közpénzről van szó, hanem azért is, mert zavaros időkben, és most ilyeneket élünk, fontos, hogy bizalmat tudjunk építeni az EU-s intézmények tekintetében, és ez minden felelős európai politikusnak feladata. Biztosítanunk kell azt, hogy az Európai Unió polgárai a pénzét megfelelően, átláthatóan költjük el, olyan módon, ahogy, azok megfele, hogy, azok, hogy ez megfeleljen az Európai Unió rendeleteinek. A jelentés, amelyet évente megvitatunk tehát, általában tükrözi az Európai Bizottság véleményét, és ebben az évben jó és meglehetősen részletes jelentést kaptunk természetesen a parlament, mint mindig, saját prioritásokkal és ügyekkel is előáll hozzájárul ehhez. A jelentés a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottságban eh, eh, megszavazásra került, csak nem egyhangú eh, támogatást kapott a szakbizottságban. Lényegében kettő szintre koncentrálunk az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme tekintetében. Az első az Európai Unió jövedelmének saját forrásainak megvédése. E tekintetben ebből a nézőpontból úgy gondolom, hogy nagyon fontos hangsúlyoznunk azt, hogy az áfa csalás egyértelműen EU kompetencia, e, hiszen része az Európai Unió saját e, forrásainak, forrás e, szerzési rendszereinek. Az áfa szakadék úgymond elérte a 168 milliárd eurót 2013-ban. Tehát az Európai Bizottságot abban támogatjuk, hogy egy, egy kemény, szigorú PIF irányelvet készítsen, de az erre vonatkozó rendeleteket be kell építeni az Európai Ügyészség új intézményének a működésébe is. Néhány nappal ezelőtt ezen kívül az Európai Bíróság, Európai Számbevőszék különleges jelentést tett közzé az áfa ügyekről, és ez támogatja azt a meglátásunkat, hogy az EU áfarendszere nem elég átlátható, nem elég e, e, jó, a tagállamoktól adott származó információk nem elég megbízhatóak, az információcsere nem működik megfelelően, az adó hatóságok nem működnek együtt hatékonyan, és az olafnak nincs elég kompetenciája ahhoz, illetékesége ahhoz, hogy a határon átnyúló áfacsalásokat e, kivizsgálja. Ez, ez fontos ügy tehát. Ezen kívül rá kell mutatnunk azokra a problémákra is, amelyek a csalásban érintett pénzek visszaszerzésével behajtással kapcsolatban fennállnak, ennek a mértéke meglehetősen kicsi, és ezt javítani kell. Az Európai Unió pénzügyi jogainak, érdekeinek védelme a megfelelő és szabályos elköltés ugye ez a másik aspektus. Az Európai Bizottság nagyon sok feladata van ezen a téren. Masszív, megfelelő pénzügyi gazdálkodásra van szükség, Eh, az eh, minden egyes eh, eurót megfelelően kell felhasználni. Elfogadtunk egy új közbeszerzési irányelvet, de az is fontos, hogy ellenőrizzük ennek a végrehajtását. Ezen kívül említenem kell a korrupciós indexet, amely a jelentésünkben szerepel fel kell vetnem azt a problémát, hogy kettő évente megjelenik a bizottság részéről egy korrupció ellenes jelentés, amelyet nagyon is várunk itt a parlamentben, és reméljük azt, hogy az idei évben ebben benne lesz e, az EU intézményekre vonatkozó 29. fejezetre vonatkozó rész is, illetve e, fontos, hogy a whistleblowerek, a problémákat jelző e, személyek, szervezetek védelme biztosított legyen, hiszen azok, akik fölhívják a figyelmet a visszaélésekre, azoknak a védelme rendkívül fontos, hiszen ők képezik az egyik gerincét, lábát rendszernek. A jelentést, jelentést jó együttműködésben készítettük elő, úgy gondolom, hogy megalapozott, hogy azt várjam, hogy mindannyian támogatni fogják a szavazás Köszönjük, Georgieva asszony a szó. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők, a bizottság nevében szeretnék köszönetet mondani a Költségvetési Ellenőrző Bizottságnak, és különösen az előadónak, eh, Jávor Benedek képviselő úrnak a 2014. évi eh, éves jelentésért az EU pénzügyi érdekeinek védelméről. És szeretném eh, kifejezni hálámat a parlamentnek az erős elkötelezettségük miatt, amelyel a csalás ellen kívánnak fellépni. Üdvözöljük a jelentésben bemutatott elemzést, és nagyon értékesnek tartjuk az ajánlásokat is, amelyeket alaposan meg fogunk vizsgálni a továbbiakban is. Hadd soroljam fel a számunkra legfontosabb ajánlásokat, és azt, hogy mit fogunk ezekkel kezdeni. Először is a szabálytalanságokról szóló beszámolók. A parlament igényelte ezt, és helyesen tette. Javítanunk kell a tagállamok általi bejelentések rendszerét, hogy tisztább képet kaphassunk a helyzetről, és jobban megérthessük és következtetéseket vonhassunk le ezekből az adatokból. 2015-ben új rendszert fogadtunk el a szabálytalanságok bejelentése kapcsán, és a nemzeti szakértők számára új iránymutatást is meghatároztunk. A bejelentési rendszernek egy új átdolgozott verziója is készül, tehát örömmel jelenthetem, hogy 2016 második negyedévére fel fog állni ez az új javított rendszer. Másodszor a nemzeti stratégiák, ahogy erre az előadó is rámutatott, vannak kötelességeink a tagállamok irányába is, a tagállamok egyre hatékonyabban lépnek fel a csalások ellen, és ez látható a csalási esetek felderítésében és kivizsgálásában is. Összesen 49 ilyen eset volt a tavalyi évben, ez több, mint ami 2013-ban volt, de ezen még tovább szükséges javítani. A megelőzés, a kivizsgálás és a szankcionálás is jobbá kell, hogy váljon. A tagállamok is szívesen fogadják azt, amit a parlament is javasolt, a nemzeti stratégiák rendszerét. Mostan, mostanáig ez még nem volt kötelező, eddig öt tagállam fogadott el ilyen stratégiát önkéntes alapon. Ösztönözzük ezt más tagállamok számára is, és segítünk azoknak, illetve építünk azok tapasztalataira, akik már megtették ezt. Harmadszor az előadó a közbeszerzések kérdését is említette. Az erről a kérdésről szóló számövőszéki jelentés fényében a bizottság igyekszik ennek a rendszerén is javítani, és ez is összefügg a szabálytalanságok bejelentésével, amiről már korábban is beszéltem. Ide tartozik még a különböző adatbázisok összekapcsolása, hogy a lehető legjobban tudjuk felhasználni az ezekből származó információkat, és növelhessük ezzel az átláthatóságot. Tudjuk, hogy az átláthatóság az adófizetők legjobb barátja, tehát minél inkább tudjuk ezt javítani, annál jobb az az adófizetőknek. A ből profitálók listájának nyilvánosságra hozatala szintén pontosabbá válik majd a jövőben. Ami a korrupciós mutatószámokat illeti, a tagállamokban tapasztalható korrupció terén a mutatószámokban és a statisztikai adatgyűjtési módszerekben jelentős különbségek mutatkoznak. Ezt középtávon össze kell hangolni, hogy szélesebb körben elérhetővé váljon a korrupcióról szóló információ. És szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy reagáljak igen, dolgozunk a két éves korrupcióellenes jelentésen, tehát 2016-ban már ez is hozzáférhető lesz. Ötödször a nemzeti szintű ajánlás utánkövetés a főügyész irodáján keresztül egyetértünk azzal, hogy az unió pénzügyi érdeke ellen elkövetett bűncselekmények kivizsgálása létfontosságú, és a tagállamoknak is többet kell tenniük az ajánlások követése érdekében, és visszajelzést is kell adniuk arról, hogy milyen lépéseket tettek. Az Európai Főügyészi Hivatal segíteni fog ebben a munkában. Ezen kívül úgy gondoljuk, hogy a 2013 83 as rendelet lehetővé teszi, hogy 2017-től eh, még több lehetőségünk legyen ezen a területen. Az előadóhoz hasonlóan mi is úgy gondoljuk, hogy a héja csalások eh, szintén az Európai Főügyész Hivatala alá kellene, hogy tartozzanak a PIF rendelettel összhangban. És úgy gondoljuk ezen kívül, hogy létfontosságú, hogy az Európai Főügyész felhatalmazása egyértelmű legyen ezen a területen, és a társjogalkotó munkáját a lehető leghamarabb le kell zárni ezzel kapcsolatban, hogy a lehető legjobb módon tudja működni ez a főügyészi rendszer. Végül pedig kérdés hangzott el a szakbizottságban arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet elérni a felügyelőbizottságok és a titkárságok függetlenségét. Ezt szeretném bejelenteni, hogy március 4-én a bizottságban döntést hoztunk, elfogadtunk egy módosítási javaslatot az OLAF rendelethez kapcsolódóan. A felügyelő bizottság titkárságát a bizottsághoz kötöttük hozzá, és reméljük, hogy a jogalkotó eh, hamar el fogja fogadni eh, ezt a javaslatot. Ezért eh, elérhető lesz az, hogy minden összeférhetetlenséget minél hamarabb meg tudjunk szüntetni. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük. Most Lunes úr, a szó egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az adófizetők pénzének elpocsékolása az egy dolog, de az, hogy az adófizetők pénzével csalunk, az már egy egész más kategória. A bizottság és az OLAF egyszerűen fel kell, hogy gyorsítsa munkáját. Mindannyian hallottunk egy sor történetet arról, hogy a kohéziós politikán vagy a mezőgazdasági támogatásokon belül milyen csalások történnek. Ez volt az első gondolatom. A második az, hogy a megelőzésre is koncentrálhatna egy kicsit jobban ez a jelentés, hiszen a csalások megelőzése sokkal hatékonyabb lenne, mint azoknak a kijavítása. Végül pedig szükség egy, egy új európai, egy harmadik európai ügynökséget szeretne a jelentés felállítani az OLAF és az Eurojust mellett. Én kétlem, hogy ez így szükséges. Szerintem hatékonyabban lehetne inkább a más két ügyészség munkát megszerezni. Köszönjük szépen. Von úr feliratkozott de őt nem látom, Jezsek urat sem, tehát Bresszó asszony következik. Eh, Köszönöm szépen. Nagyon gyorsan folyik a munka, mivel néhány kollégánk hiányzik. Szeretnék rámutatni, hogy mennyire fontos lenne az európai polgárok bizalmát visszaállítani az intézményekben, eh, és az Európai Unió elveinek megfelelni. Ennek elérésére ahhoz van szükség, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeit hatékonyan védje a bizottság. A költségvetéssel folytatott csalások egyenesen arányosak az európai alapok igazgatásának ellen, igazgatás ellenőrzésének hiányaival, illetve Az a feladatunk, hogy a leggyakrabban felmerülő hibákra és a csalásra lecsapjunk, és biztosítsuk azt, hogy a nemzeti hatóságok minél jobban informáltak arról, hogy milyen csalások vannak, és arról is, hogy mi a különbség a csalás és a hiba között. Ugyanis a hibák néha annak köszönhetőek, hogy egyre nehezebbé tesszük a jogalkotás követését, holott a jobb jogalkotás a célunk. Tehát a csalás és a hiba kategóriájának megkülönböztetése nagyon fontos, és a csalá, csalók megtalálásánál is segít. Köszönjük. Most másfél percben Pitera képviselő következik. Köszönöm szépen. Elnök asszony bármely intézmény, akár EU-s, akár tagállami intézmény az adófizetők pénzét gondozza, óvja, és annak felelős elköltéséért felelős. Ezért, amikor a szabálytalanságokkal veszik fel a harcot, akkor bizony egy elsődleges fontosságú ügyel foglalkozunk, hiszen a csalás, a korrupció egyúttal a terrorista szervezeteket és a szervezet bűnözést is finanszírozzák és aláássák az Európai Uniós intézmények és a demokrácia hiteképességét kihatnak ezek az Európai Unió globális versenyképességére is. Azonban ez a küzdelem nagyon nehéz, hiszen az igazgatási rendszerek eltérnek a különböző tagállamok összehasonlításában, ezért a bizottságnak egy olyan szisztematikus módszert kellene választani a munkájához, amely segítségével az elcsalt pénzeket vissza tudja szerezni, a saját forrásokat hatékonyan be tudja hajtani, és ezek az elemek rendkívül fontosak akkor, hogyha valóban küzdeni szeretnék a korrupció a csalások ellen. Az Európai Bizottságnak ezen kívül valóban támogatnia kell a problémákat megvilágító jelző személyek, szervezetek érdekeit, a whistleblowereket a megtolvással szemben, Ugyanígy támogatniuk kell a független oknyomozó újságírást, anélkül, hogy függetlenségük megkérdőjeleződne. Szeretnék köszönet mondani a kiváló együttműködését a jelentéstevőnek. Köszönöm. A szocialisták és demokraták nevében Pirinszki úr két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, alelnök asszony. Egyetértek az előadóval abban, hogy nagyon hasznos volt az a folyamat, amelyel előkészítettük ezt a jelentést, és úgy gondolom, hogy az eredmény is hozzájárul ahhoz, hogy a polgárok bizalmát növelni tudjuk, és megfelelően védjük az unió pénzügyi érdekeit. Három lényeges pontot emelnék ki a jelentésből, és azt kérném a biztos asszonytól, hogy ő is reagáljon ezekre. Először is a felfüggesztések kérdése. Úgy vélem, nagyon fontos kiemelni azt, ami a jelentésben is szerepel, miszerint ezeket az intézkedéseket a releváns jogalapokkal összefüggésben kell alkalmazni. És tisztelt alelnök asszony, én ezt nagyon fontosnak tartom. Önök elfogadtak egy új korai riasztórendszert, és azt szeretném kérni, hogy reagáljon arra, hogy a korai felfedés és kizárás rendszere meg fog-e majd születni a jövőben. És ahogy a kollégák korábban is említették már, a megelőzés a legfontosabb ezen a területen. A második, a közvetlenül kezelt alapok kérdése. Nagyon aggasztó az, hogy a 2014-ben a csalást jelentő szabálytalanságok száma emelkedett, erre a bizottságnak választ kellene adnia, és körvonalazni a megoldási javaslatait. Harmadszor a megfelelő bejelentés fontosságát ön is hangsúlyozta. Egyetértek a kollégákkal és a jelentéssel is, hogy jelenleg nagyon kielég, nem kielégítő a helyzet, és eh, ahogy többen is elmondták, nagyon fontos a következő évekre vonatkozóan is eh, itt változást elérni. Köszönöm. Köszönjük. Makovej asszonyé a szó két percben. Mulțumesc. În 2014 statele membre au raportat... Köszönöm szépen. 2014-ben a tagállamok 1000, több mint 1600 csalási esetet jelentettek be amelyek körülbelül 540 millió eurós összeggel mentek ki. E, ez nem absztrakt koncepció, ez az európai adófizetők pénze, a mi pénzünk. A bizottságnak fel kellene vállalni a teljes felelősséget azért, hogy ezeket a kifizetett pénzeket visszajuttassa, illetve, hogy a szigorú szabályokat a fizet, kifizetések megállása, fel, megállítása, felfüggesztésével kapcsolatban alkalmazza is. Ez az a sürgős és minimálisan alkalmazandó eszköz, amelyet most kézbe kell vennünk és alkalmaznunk kell. A másik feladatunk a visszaélést bejelentők védelme. Aki az európai intézményekben dolgozott, és tapasztalta, hogy a tapasztalatunk szerint az, aki szabálytalanságokat jelentett be, nem élvezett megfelelő védelmet, úgyhogy ezen változtatnunk kell. A dohánygyártó vállalatokkal kötött minden megállapodást nyilvánossá kell tennünk, annak érdekében, hogy minél nagyobb mértékben meg tudjuk akadályozni a dohányáruk csempészését. Az is nagyon fontos feladatunk, hogy a PIF irányelvet betartsuk. Ez az Európai Unió pénzügyi érdekeiről szóló irányelv. Azok a tagállamok, akik a csalást nem tartják jogsértésnek, meg kell, hogy változtassák a jogszabályaikat. Az Európai Főügyészi Hivatal meg alapítása is nagyon fontos, hogyha valahol egy államban pénzt lopnak, akkor az mindannyiunkat érint. Köszönöm a szót. Köszönjük szépen. Adi úr, két percben. Thank you, Madam Chair. Köszönöm. Elnök asszony, biztos asszony, először is szeretnék gratulálni Jávor jelentéstevőnek úrnak jelentésért. Köszönet a biztos asszonynak és Georgieva asszonynak a részletes válaszáért. Nos, Európában eh, a csalás az Európai Unió hitelképességét ássa alá, eh, ezért minden szükséges eszköz fel kell használni az Európai Unió költségvetésnek védelmére. Eh, a jelentés a megelőző és korrigáló intézkedéseket fekteti le az Európai Költségvetés védelmében és kitér minden szabálytalanságra. Az Európai Uniós tagállamok és maga az Európai Unió kölcsönösen együtt felelősek az Európai Unió pénzügyi érdekének védelméért. Fontos, hogy együttműködjenek a tagállamok ennek érdekében, ezeknek az érdekeknek a védelmében. Itt elmondhatom, hogy a bizottság ebbe az irányba dolgozik, ahogy az Gergieva asszony elmondta. Fontos, hogy a szabálytalanságok jelentésének rendszere, a kiadások elkötésének rendszere átlátható legyen, és információt szerezünk ezekről. Fontos, hogy ilyen indikátorokat találjunk, amelyek a tagállamok korrupciós szintjét egyetemen megvilágítják. Védelmet kell biztosítani a problémákra a figyelmet felhívó személyek és szervezetek, büszöblórák, védelme érdekében fontos, hogy a dohány csempészettel szemben felvegyék a harcot és az Európai Unió összegek felhasználása kapcsolatos összes csalást leleplezik. Fontos, hogy a teljesítmény alapú költségvetési mechanizmust egy fejezetben beemeljük és fontos, hogy biztosítsuk nem csak azt, hogy a költségvetés jobban behetse a pénzeket, hanem a végrehajtás erősebb politikák keretén belül valósuljon meg. Az elnök igyekszik megszakítani a felszólalót. Köszönjük, Vali úr, egy percben. Van idő, Köszönöm szépen, elnök asszony. Amikor az Európát támogató kormányok próbálják az adófizetők érdekeit megvédeni, akkor hirtelen euroszkeptikussá válnak. Úgy tűnik, hogy teljes körű együttműködésre és információ cserére átláthatóságra van szükség, ahogy azt a PIF irányelv is megköveteli. Nem fogadhatjuk el azt, hogy az európai forrásokat a regionális alapok vagy más kezdeményezések keretében elpazarolják. A nemzeti csalás ellenes stratégiáknak és hatóságoknak eh, szintén részt kell venniük ebben a munkában. És az adó, valamint bankinformációkat is eh, meg kell osztanunk egymással, így eh, tudunk széles körben fellépni az adóelkerülés ellen. A Torino-Lyon eh, eh, kapcsolata eh, és az ezzel kapcsolatos botrány nagyon fontos hatásokkal járt. Sinadinos úr, egy percben. Nagyon fontos, hogy a szolgálatokat, szolgáltatásokat és a mechanizmusokat úgy állítsuk be, hogy a csalás ellen harcolni tudjunk, és olyan következtetéseket vonjunk le a jelentésből, amelyek aztán a hibákat kijavító politikai intézkedésekhez vezetnek. A saját forrásokból származó bevételeket úgy kell felhasználni, hogy az ne legyen csalás jellegű. 2014-es eredmények nagyon nagy csalódást okoztak. Három milliárdot ígérünk Törökországnak, ezt az ígéretünket vissza kell vonjuk, hiszen Törökország okán van legelsősorban egy sor csalás, ami pontosan az európai támogatást jelentő alapokkal folyik. Tehát Törökországban nem bízhatunk. Az európai intézmények azt gondolják, hogy Törökországba döntött pénz majd megelőzi az Európába áramló migráns, migránsok hadát. Köszönjük, nagyon gyorsan beszélt. Szarvama úr, másfél percben. Honorable Chair. Kép, képviselő az elnökasszony, először is szeretnék gratulálni jelentéstevőnek, Jábor mert nagyon átfogó munkát végzett. Az Európai Unió éves költségvetése durván 150 milliárd euró adófizetői pénzt jelent. A polgárok joggal szeretnék tudni, hogy ezzel a pénzzel biztosan nem babrál senki, nem teszi egyik zsebből másikba. Ugyanakkor 138 millió eurós összeget érintett eh, család az elmúlt időszakban. Ez elfogadhatatlan, és ezt korrigálni kell. A pénzek felhasználásának kontrollálása, ellenőrzése és a csaló eh, magatartások eh, büntetése rendkívüli fontossága. Ennek eléréséhez legalább három dolgot kell tennünk. Egyrészt a bizottságnak a lehető legproaktívabb, e, kezdeményezőbb módon kell figyelemmel néha a pénzünk felhasználását. Másrészt ennek következtében a tagállamokat sokkal inkább el kell számoltatni, e, annak érdekében, hogy a projekteket figyelmen kísérjék és megfelelő adatokat biztosítsák a bizottság számára végül. E, közös célá kell tenni a csalással szembeni fellépést, ez tudja végül biztosítani azt, hogy végre létrejön az Európai Főügyészi Hivatal. Remélem, hogy a tagállamok hallgatnak bennünket, azt tudom, hogy a bizottság biztosan hallgat bennünket. Elnök kékkártyás kérdést intézne hozzá egy képviselőtársa, Szavanna úr. Megadom a szót a kérdezőnek. Kollégának egy kérdést szeretnék föltenni. Az Olaf már létezik. Miért van az, hogy az Olaf nem képes megfelelni ennek a feladatnak, amit el kell, hogy végezzen? Miért van szükség egy új ügynökségre? Nem kellene inkább újra szervezni az Olafot? ez sajnos nem volt ö, ö, tolmácsolás, de azt hiszem, hogy jól értettem németül. Azt kérdezte, hogy miért van szükség egy új ügynökségre, amikor az OLAF már amúgy is működik. Miért van szükség az Európai Főügyészi Hivatalra? Hát a német tanáromnak itt most köszönetet mondok 40 évvel ezelőtti munkájáért. Hát a jelenlegi helyzetben az Olafnak nincs meg az a jogköre, amelynek alapján a tagállamokon belül is kezelhetné a csalást. A nemzeti hatóságok pedig rendelkeznek ezzel a jogkörrel, de ők nem mehetnek határon túli területekre, úgyhogy ezért gondoltunk rá, hogy erre szükség van, és gyakorlatilag 15 éve várunk. Most itt az ideje, hogy meg is alapítsuk ezt a hivatalt. Nem, Ajala Szendar asszony következik egy percben. Köszönöm szépen, Elég asszony. Valóban Idén újra ezt a vitát folytatjuk, egyre jobban veszélyeknek van kitéve a költségvetés, miközben egyre nagyobbak az ambícióik és egyre több a kockázat. Köszönet Jávor úrnak fontos, hogy ennyire hangsúlyozta a jövedelmek megvédelmét. Ezt, ezzel én magam is foglalkoztam már jó ideje. fontos, hogy szemben nézzünk az áfa csalással kapcsolatban is. 2013-ra 158 eh, millió eurós eh, veszteséggel beszéltünk, ez több a 2016-os eh, költségvetésnél. Ugye elképesztő, hogy ez egyáltalán létezik, és nyilvánvalóan nem fenntartható szükség van a PIF direktívára, irányelvre, amelynek fontos, hogy magába ölelje az áfacsalások ügyét is, így tudunk a csalás után, csalással szemben küzdeni, amely és egyúttal az elnök megszakítja el a Szender asszony felszólalását. Nem két percem van? Kérdezi. Ja, csak egy. Akkor elnézést. Dömes, Hát ez ön számára sajnálatos. Árnott úr egy percben. ha ez a jelentés az unióban a csalás elleni fellépésről szól akkor vesztésre állunk milliárdokat vesztünk el emiatt az esetek napvilágra kerülése és a jelentés bejelentés között három év telik el egyetlen év alatt 191 százalékkal nőtt a csalás esetek száma de az igazi probléma az, hogy az egyik legbürokratikusabb rendszerről beszélünk itt az adószedésen kívül. Általában itt több Európát szoktunk követelni, jobban be akarjuk vonni az embereket, és uniós szinten is a főügyészt. De ez most itt éppen a problémát példázza, egyre több és több Európát építünk. Egy dolgot szeretnék elmondani, hogyha az Egyesült Királyságban élők tudnák, hogy mi történik valójában, akkor június 23-án a kilépésre szavaznának. Zdehovszki úr másfél percben. Entacant. Oui paní předsedající děkuji paní komisařko. köszönöm szépen elnök köszönöm biztos asszony köszönöm hogy ilyen aktívan és alaposan meghallgat mindent, amit mondunk önnek, és köszönöm szépen a jelentéstevő úr munkáját is. Az EPP szempontjából elmondhatom, hogy kiváló jelentésről van szó, hiszen a korrupció nagyon súly jelen, súlyos jelenség, amely az Európai Unió pénzügyi érdekeit, és ezzel minden polgárunk érdekeit veszélyezteti. 120 milliárd eurót veszítünk el csalás miatt évente. A korrupció elleni harc nem, ké, nem könnyű, messze nem az, és nem csak a bizottság fej, felelőssége, hanem minden egyes tagállam felelőssége az elleni, ez ellen folytatott harc. A korrupció az első számú ellenségünk. Szigorú szankciókkal is harcolnunk kell ellene a tagállamok hatékonyan kell, hogy elköltsék az európai forrásokat, felelősen kell, hogy fellépjenek, biztosítaniuk kell azt, hogy a legmagasabb hozzáadott értéket nyerjék ki a forrásokból, és hogyha forrásokat nem hatékonyan használják fel, akkor pedig azt szankciókkal kell sújtani. Ez nagyon jól kiegyensúlyozott jelentés, minőségi megoldást javasol, és nagyon kérem, hogy minden érintett aktívan legyen részt a munkában. Liberacki kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony, előadó úr. Én fontosnak tartom azt, hogy meglátjuk annak a szükségességét, hogy az unió pénzügyi érdekeit megvédjük. Ez nem annyira magától értetődő, és nagyon fontos, hogy megmutassuk, hogy az európai és a tagállami forrásokat meg kell védeni, és hogy ez mindannyiunk közös célja. Az unió pénzügyi érdekének védelme mindannyiunk számára fontos, és ezen érdekek védelmére mindenkinek fel kell vállalnia a saját felelősségét. Azzal kell kezdeni, hogy megfelelően költjük el a forrásokat. Ha továbbra is kiadásként tekintünk a kiadásainkra, nem pedig beruházásként, mint például 650 millió eurót költünk a repülőterekre, akkor ez nem fog javulni. Másfél percben Novakov úr. Köszönöm, elnök asszony. Én mindig úgy gondoltam, hogy prioritásként kell kezelnünk a polgárok érdekeit és az objektivitást. De ebben a jelentésben ennél sokkal érdekesebbet láthatunk. Ebben az szerepel, hogy közös megközelítésre van szükség, amelynek az Európai Unió lenne a letéteményese. Mi örömmel látjuk a tévedés és a csalás közötti megkülönböztetést. A tévedések a nagyon hosszadalmas eljárások következményei. A kedvezményezettek sokszor inkább hitelt vesznek fel, mint hogy az európai alapokhoz forduljanak, ezért sokkal egyértelműbb és egyszerűbb szabályokra lenne szükség. Elégedetten látom azt, hogy az én hazámat is megemlítették, mint olyan országot, ahol megfelelően jelentettük a tévedéseket az Európai Bizottság felé. És annak is örülök, hogy látom, hogy a bizottság milyen munkát végez ezen a területen. Balcsitis kolléga egy percben. Köszönöm szépen. Ennek asszony, e, biztos asszony, jelentéstevője voltam a 2013-as jelentésnek ebben a témában, és látom, hogy a csalások aránya nem csökkent, hanem nőtt, és 2014-ben több mint 3 milliárd euróval eurót vesztettünk. Azonban ennek csak egy nagyon kis részét tudta behajtani a tagállamok összessége, hiszen a tagállamok nagyon sok pénzt kapnak az EU-tól, ugyanakkor nem kötelesek megfelelő adatokat biztosítani ezeknek az összegeknek a felhasználásáról. Tehát a bizottságnak jó rendszert kell alkotnia, amely keretében a tagállamok olyan információt biztosítanak, szolgáltatnak, amely egyértelművé teszi, hogy az olaf a tagállamok hogyan valósítják meg. A jelenlegi helyzet a pénzügyi források felhasználása tekintetében nem tűrhető a továbbiakban, és a bizottságnak vezető szerepet kell játszania. Köszönjük. Kedves kolléga, most a spontán hozzászólások következnek. Pospisil kolléga először. Spisil paní předsedající já jsem se zájmem poslouchal celou rozpravu a také. köszönöm szépen elnök nagyon figyelmesen hallgattam a biztos asszony szavait és azt gondolom nagyon fontos hogy megkülönböztessük a szabálytalanságokat vagy a technikai problémákat illetve azokat a szabálytalanságokat amelyeket véletlenül tettek és nagyon fontos az Európai Főgyész Hivatala is. A cseh köztársaságban én tíz éven át voltam felelős a mi rendszerünkért, és nagyon erős volt mindig az ellenzék ebben a témában. Tehát attól félek, hogy ez az új hivatal nem fogja tudni megoldani a problémákat. A szabálytalanságoknál nagyon fontos kimondani, hogy kik lesznek ezért a felelősök még hogyha az európai főgyész tevékenykedik is itt, végső soron a nemzeti bíróságok fognak ítéletet hozni, és ezt ki kell emelni akár csak a tagállamok közötti együttműködést. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Kedves kollégák, úgy gondolom, hogy az a rendkívül fontos figyelembe véve, hogy milyen szintű csalásokkal kell szembenéznünk a tagállami szinten. A csalás a korrupcióhoz vezet, a korrupció pedig eh, kihat a tagállamokban élő polgárok életére, hiszen eh, több százmilliót veszítenek el a polgárok emiatt. A korrupció ezen kívül a terrorista hálózatok tevékenységet is finanszírozza, valamint aláása a polgároknak a demokráciába vetett hitét. Úgy gondolom, hogy demokratikus ellenőrzése van szükségünk, de még inkább eh, a megelőzése. A tagállamok lakó, polgárai számára probléma az, amikor a finanszírozás egy hiba miatt eh, eh, finanszírozás csapja elzáró valamilyen elkövetett hibák miatt. Úgy gondolom, hogy egyszerűsített eljárásokra van szükségünk, mert nagyon sok hibát látunk, amelyek nem szándékos mulasztások. Én nem hiszek abban, hogy újabb intézményeket kellene teremteni, én a megelőzésben hiszek. Mária úr mondja az elnök. Köszönöm szépen. Az Európai Unió költségvetésének védelmében az Olaf is felléphet, amely a csalásokat eh, nyomozza ki, és az egyéb illetérintetlen tevékenységeket. Azonban 3,28 milliárd eurós veszteségről beszélnénk, ennek a költségvetési kiadása 36 a magasabb, mint a 2014-ben, tehát mint 2013-ban. Az Olafot is az Európai Unió hozta létre azért, hogy a korrupcióval szemben fölvegye és a csalással szemben fölvegye a küzdelmet a tagállami szinten, azonban az Olaf semmit nem tesz annak érdekében, hogy segítsen az adócsalásokkal szembeni küzdelemben az a nagy cégek adó megkerülése, eh, az adóparadicsomok eh, eh, tisztességtelen kihasználása tekintetében. Fontos, hogy az alap sokkal aktívabb legyen, és járuljon hozzá a multinacionális cégek adó elkerülésének megelőzésében ehhez. Soltész úr következik egy percben. Csititki kollégó Jávarjó, za dobro pravljeno delo Gratulálok Jávor kollégának ehhez a kiváló munkához, amit a jelentésen végzett. Két problémát említenék meg. Először is az illegális dohánykereskedelem, ami globális problémának mondható. Az Európai Unió országai nagyon nagy mennyiségű állami bevételtől esnek el, egy bizonyos becslések szerint 730 millió euróról van szó, és az európai adófizetők azt követelik, hogy ezzel ellen lépjünk fel. Aztán a közkifizetések, a közbeszerzésekkel kapcsolatban is nagyon sok hiba merült fel. Kiszámolhatjuk azt is, hogy az európai költségvetést ez mennyire sújtja, ezzel kapcsolatban is fel kell nép lépnünk. De az Európai Főügyészi Hivatalról szóló álom még messze nem valósult meg, itt inkább a tagállamok felelősségét kéne hangsúlyozni. Most Malatics úr következik egy percben. Köszönöm szépen, mondja Malatics asszony Biztos asszony, én azt említette, hogy az átláthatóság az adófizetők legjobb barátja. Ebben egyet is értek, egyúttal a korrupció elleni küzdelem legjobb barátja is. Ezért fontos, különösen most a 21. században, hogy az összes tagállam biztosítsa, hogy egy kattintás az interneten elég legyen ahhoz, hogy tudjuk, hogy milyen pénzt kikapott, és ki volt a kedvezményezettje ennek a támogatásnak. Így tudjuk megelőzni, hogy azok, akik érdek, akik összeférhetetlenségi helyzetben vannak, ne tudják a pénzeket szabadon felhasználni. Az oktatás rendkívül fontos ügy, ezért adatbázis kellene létrehoznunk a, a kohéziós politikák kedvezményezettjeiről annak érdekében, hogy gyorsabban meg tudjuk állapítani, hogy hol vannak szabálytalanságok, és hogyan lehet eh, ennek segítségében megelőzési tevékenységet folytatni. Ezzel lezártuk a spontán hozzászólásokat, most ismét Georgieva asszony szó. Thank you. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen mindenkinek a megjegyzéseket, javaslatokat igyekszem megválaszolni minden olyan kérdést, amelyet a bizottságnak szegeztek. Hogy kezdjem a megelőzés szerepével, ahogy Pirinszki úr, Pirinszki úr említette, korai jelzőrendszert, korai riasztó jelzőrendszert valósítunk meg, amely lehetővé teszi, hogy a különböző adatbázisokat integráljuk egymással, ahogy a legutóbbi felszólalásban is az elhangzott, eh, eh, ennek az a célja, hogy lássuk, hogy a pénz honnan jön ki, a kedvezményezett, és eh, utána követni tudjuk a pénznek az útvonalát. Immár jelen pillanatban több különböző rendszerünk van, amelyek nem kommunikálnak egymással, ezért ez az a problémának a megoldására koncentrálnunk kell az eredményekre koncentráló kezdeményezésünk keretében nem csak a pénz mozgását szeretnénk követni, hanem azt is szeretnénk látni, hogy mi a haszna itt az elkötött pénznek, mi a hatása. Ez persze időbe telik, de az erőfeszítéseink egymást erősítik, egyre erősebb rendszert alkotnak, már a következő negyedében látni fogunk ennek a rendszernek az integrációja tekintetében egyre inkább működőképes mechanizmusokat. Fontos a csalást és a szabálytalanságokat szétválasztani. Nyilván a csalás a legveszélyesebb, azonban nehezebb is utolérni, hiszen a csalók nyilvánvalóan sok erőfeszítést és intelligenciát fektetnek be abba, hogy a tevékenységük nyomait eltüntessék. Mit jelent ez számunkra? Először is azt, hogy egyszerűsíteni kell a szabályokat, hogy nehezebb legyen dezinformációs tevékenységeket folytatni. Ez nem csak a csalás csökkenteni, hanem a szabálytlanságok arányát is csökkenteni másrészt. A elemzésünkből fontos egyértelműen eh, levonni a tanulságokat, hogy a talált hibák mit eh, jelentenek az egész rendszer kapcsolatban, milyen tanulságokkal rendek, eh, tanulságokat tudunk levonni belőlük. Itt az intézmények képességeinek a fejlesztésére is szükség van, hiszen jelen pillanatban nem esik a kezünk ügyébe megfelelő súlyú kalapács, hogy az Olaf odaüssön, amikor szabálytalanságot, vagy még inkább csalást állapít meg, hiszen az információt visszaküldjük a tagállami hatóságoknak, és ők döntik el, mit csinálnak, és olyan országban, ahol szoros, ahol, a szigorú a jogi rendszer, ott odaütnek, ahol nem, ott lehet, hogy ez így nem történik meg és ugye, ahogy említették, az összegeknek csak a 24%-a kerül vissza szerzésre, behajtása, csalások, illetve szabálytalanságok tekintetében. Úgy gondolom, hogy az Európai Főügyészi Hivatal éppenséggel ezt a pörőt fogja a csalás elleni küzdelem markába adni. Sajnos azt látjuk, hogy az eredeti javaslat felhígításra került, az áfa csalás úgy tűnik, hogy már nem tartozik e, az EPO, az Európai Főgyészi Hivatal e, hatáskörébe. E, természetesen a tagállamok feladata, hogy átgondolják hogy hogy döntenek az Európai Ügyészség felállításával kapcsolatban. Ugyanakkor egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy ennek az ügyészségnek hozzáadott értéket kell biztosítani ahhoz, hogy támogassuk. Nem az a cél, hogy több intézmény legyen, hanem hogy a megfelelő feladatokat le tudjuk fedni. Nagyon fontos felszólalást, megjegyzés volt, hallottunk, nevezetesen a whistleblowerek, a problémákra figyelmet felhívó személyek és intézmények védelme. Ez nem most is folyik, de kérdés, hogy mit tudunk tenni ennek érdekében, hogy támogassuk a tagállamokat, amikor ők a saját a problémákat jelző felekre és az azok védelmére vonatkozó jogalkotásokat próbálják erősíteni. Nem szeretnénk túllépni a felelősségi határainkat, tovább nyújtózkodni, mint ameddig akarunk elérhet. Nyilván a szubszidiaritás elvének megsértése több problémát okoz, mint amennyi hasznot hoz de megoldást kell találnunk. Hogy fejezem be azzal a megértéssel, hogy reméljük, hogy jövő évben Pirinszki úr nagyon kiváló elemzéssel áll majd elő annak érdekében, hogy azzal kapcsolatban, hogy miért nőtt meg a csalások aránya, vajon azért, mert többet észreveszünk, vagy azért, mert több csalást követnek el? és eh, remélhetőleg ezt az elemzési munkát eh, már a bizottság anyagaiba is akkor be tudjuk építeni. Köszönöm szépen. La parole monsieur Köszönjük, Jávor úr a szó. Merci, Madame Président. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen biztos asszonynak is hozzájárulását ehhez az élnénk vitához. Minden kollégám, vitában résztvevő kollégámnak is megköszönöm a felszólalását. A különböző felvetett kérdésekre először is röviden azzal reagálnék. Úgy gondolom, hogy négy alapvető eleme van a korrupció elleni, csalás elleni harcnak az Európai Unióban. Az első, és ez kapcsolódik a megelőzés kérdéséhez is, a teljes átláthatóság ha az átláthatóság megvalósul, akkor nincs csalás, akkor nincs korrupció. És ez például a kötelező lobby, lobby regiszterrel is kapcsolatos, és a tagállamok feladata itt is érinti az átláthatóság terén, valamint a nemzeti hatóságok által készített jobb jelentések. A tagállamok közötti együttműködést is növelni kell. A Makovei asszony említette a körhinta csalást, a csalást, amely ellen egyszerűen lehetetlen anélkül küzdeni, hogy a tagállamok között megvalósulna a jó együttműködés, és ez jelenleg még nem áll fenn. A harmadik eleme a harcnak a megfelelően erős intézmények létrehozása. Az Olafot bírálhatjuk, az Olaf egyszerűen képtelen hatékonyan működni, anélkül, hogy erre meglennének a, a jogosultságai, a jogköre, és ezért szeretnénk ellenőrizni azt, hogy a tagállamok mennyiben tartják be az OLAF ajánlásait, és ezért, mi, ezért gondoljuk úgy, hogy szükség van még egy intézményre, az Európai Főügyészi Hivatalra. A negyedik és utolsó elem pedig a szankció, szankció kérdése. Itt az európai intézmények nagyon rosszul teljesítenek. Hogy tudjuk a tagállamokat arra kényszeríteni, hogy tartsák be a már megalkotott jogszabályokat? Hogyha nincsenek szankciók, akkor a csalás és a korrupció elleni harc sem lesz megfelelő hatékony. Köszönöm. Köszönjük szépen, ezzel lezárjuk a vitát, a szavazás holnap lesz. Következik az úton a prosperáló adatközpontú gazdaság.